So, good afternoon everybody. I'm... Jó napot mindenkinek! Elnézést, hogy kicsit késve kezdjük. Rajtova asszony, elnézést kérem, tudom, hogy már itt volt pontosan. Mindenkit üdvözlök. És a bizottságnak a nagy ágyúit is. And Mrs. Brinkman is here again, so we spent Megint itt látom újra tegnap délután óta a DJ Enterprise-nak a képviselőjét. De már bejelentettem hivatalosan is, hogy benyújtottunk egy olyan ajánlatot a normákról, amit tényleg is már bízok benne, hogy a tanács elfogadja. Ma a harmonizációs csomagról fogunk beszélni. Rojtó asszony nagyon sokat dolgozott ezen. Először hagy mondjak Jack Macmillannek egy néhány üdvözlő szót, aki ugyan nyugdíjba ment, de mégis itt ül, és a nyugdíjas óráiból kikelt a napágyból, és idejött a terembe, úgyhogy meghallgassa asszonyt. Zsák, üdvözöllek, és köszönünk mindent, amit ezen, ezen a területen tettél. Nagyra tartjuk a munkádat. <clears throat> Mindjárt megadom a szót a jelentéstevőnek. Aztán az árnyék előadó Gephardt asszony, Saldemóze asszony. Nem tudom, ki van itt a liberálisok részéről Rüle asszony. Ő a árnyék előadók all-time bajnoka. Nem vagyok persze biztos benne, hogy ezt a címet szerette volna megkapni, de én is árnyék előadó vagyok Fox úr helyett. Adott nekem egy levelet. Rojtov asszony szeretné ismertetni a jelentéstervezett csomagját? Köszönöm szépen, elnök úr. Most egy olyan csomagot terjesztünk önök elé, amely egy harmonizációs csomag, és a 2008-as áru csomagot dolgoz át. Ez az átdolgozás modernebb, fogyasztó, biztosabb formát biztosít az állampolgároknak. Hét célom volt. Az első, hogy a 2008-as direktívához a lehető leghűbben igazodjak. A második célom, hogy a 9 direktíva amennyire csak lehet igazodjon egymáshoz. Így aztán mind a kilenc irányelvre vonatkoznak a módosítóim. A szektorális megközelítést is alkalmaztam, bizonyos specifikus vonásokat kiemelve, például légságokat, vagy a robbanóanyag joganyagban. Ezen kívül specifikus biztonsági előírásokra is koncentráltam, például a robbanóanyag irányelv, a felvonó irányelv és az alacsony feszültség irányelv esetében. Van hat olyan irányelv, amely a professzionális felhasználókat célozza meg, itt nem voltak változtatások. A harmadik célom az az volt, hogy az adminisztrációs terheket csökkentsem. Ezért aztán egy megfelelőségi tanúsítványt dolgoztunk ki, amely elektronikus formában elérhető. Erre nagyon éles volt a reakció a szektorokban, még akkor is, hogyha a 2008-as direktíva 5-ös cikkének ez teljes mértékben megfelel. Ezt el is magyaráztuk az üzleti társulásoknak, és a legtöbben ö, visszavonták a kifogásaikat ezzel kapcsolatban. Hoztam egy preambulum bekezdést is, amely egy derogációt foglal magában, olyan esetekre vonatkozik, amikor a megfelelőségi nyilatkozat terjedelmében túl hosszú lenne, ezért el lehet tőle tekinteni, valamint arra, hogy az archivált adatokat nem kell frissíteni. Ezen kívül nem kötelező az alacsony feszültségű direktíva esetében színes képekkel illusztrálni az anyagot. Ezt elég, hogyha ez a kép fekete-fehér. Ez is egy módosítás. Szerintem ez nagyon sok költséget takarít meg a vállalkozások számára, és környezetbarát is. Még egy dolog, ez is a vállalkozási szférára vonatkozik. Azok a termékek, amelyek megfeleltek a szabványoknak az eredeti irányelvek szerint, ezekre a termékekre nem kell átdolgozott bizonyítványokat kérni. Alapvetően az volt a célom, hogy a fogyasztók nagyobb biztonságot élvezhessenek, ehhez azonban olvashatónak kell lenni, érthetőnek a címkézésnek a termékeken, illetve a használati utasítást csatolni kell a termékekhez, ahol erre szükség lehet a fogyasztói termékeknek meg kell felelniük az egészségügyi követelményeknek is. Egy termék, amely egyébként biztonságos, de az egészségre mégis kárt, az egészségben kárt tehát ezt vissza kell vonni a piacról. Aztán Betettünk egy olyan kitételt, hogy józan észel elvárható célra használás. Ez egy új kitétel, ez is a felhasználóknak a biztonságát célozza. A három fogyasztói irányelv esetében a preambulum bekezdések nagyon fontosak, ezek foglalják össze, hogy kikre vonatkoznak. Például a liftek esetén például külön kiemeltük a fogyatékkal élőket. Az, <clears throat> az ötödik célom az az volt, hogy rálátást engedjek a jogszabályokra. A problémát nem az okozza, ha egy cég betartja a szabályokat, a problémát az okozza, a amelyik cég veszélyes cikkeket dob az EU piacára, főleg Ázsiából érkeznek ezek. <clears throat> Itt sorba vettük, hogy az állam milyen intézkedéseket tehet, hogyan vonhatja vissza a terméket, és hogyan indíthat büntetőjogi eljárást. Ezen kívül a szankciókkal való visszaélés, ezt el kell kerülni, és a szankciók alkalmazásának arányosnak kell lennie a tagállamoknak kötelezettsége, hogy támogassák a bizottságot arról, hogy milyen felügyeleti testületeket alkalmaznak, hogy harmonizáljuk jobban ezt a területet. A hatodik célom az átláthatóság és információ volt. A tagállamoknak kötelessége, hogy tájékoztassák a bizottságot arról, hogy a közös piaci rendelkezéseket hogyan hajtják végre, és ezt az interneten is közé kell tenniük. Ez jót tesz egyébként a vállalkozásoknak is. Ehhez hasonlóan a szankciókat illetően is kitételeket tettem, hogy nemzeti szinten hogyan lehet ezt alkalmazni. A hetedik célkitűzés az az volt, hogy a tanács megjegyzésére reagáljak. Bár a tanács késett, és nem fogjuk megismerni őszig az álláspontját. Ennek ellenére megpróbáltam összehangolni a pozícióinkat, és remélem, hogy ez továbbra is így lesz, amikor a módosítókat elfogadjuk. 300 módosító indítvány érkezett, egészen pontosan 292. El kell, hogy mondjam, hogy a módosítók határideje június 7-e és júliusban fogunk szavazni. Köszönöm szépen az intézményeknek az együttműködését, és mivel ezek nagyon technikai jellegű javaslatok, ezért kitértem arra, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek és a szektor, az ipari szektorok milyen javaslatokat tettek. Néha azért, hogy egyértelművé tegyük, hogy hogyan interpretáljuk a jelenlegi direktívákat, tíz évig kell várni. Ennek érdekében bizonyos módosítókat beadtam. A, remélem, hogy nem fogunk túlságosan késni, például a digitális formátum elérésével. Hogy tegyek egy megjegyzést. Nem jó dolog visszaélni az Európai Parlamenttel, amikor harmonizációt célzunk meg, ezt a tanácsnak üzenem, mert ilyenkor abba a helyzetbe kényszerülünk, hogy egyszerűen csak ellenőrző szerepe szorítanak minket, hogy ellenőrizzük, hogy a bizottság megfelelő copy-paste munkát végzette. El kell kerülnünk ezt a helyzetet. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és remélem, hogy még fokozódni fog az együttműködésünk mértéke. Június 18-ára javaslok még egy találkozót, amikor megvitatnánk a beérkezett javaslatokat. Nyitott vagyok a kérdésekre, és várom a javaslataikat. Az asszisztensemnek is szeretnék köszönetet mondani, aki nagyon komoly munkát végzett még hétvégén is ez ügyben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon átfogó magyarázatát és a hatalmas munkát, amely mögötte rejlik. Hiszen minden téma abszolút más rendkívül részletes munkát igényelt mindegyik, és egyáltalán nincs átfedés közöttük tartalmokat illetően. Úgyhogy az én csapatom is részt vett ebben a munkában, jó együttműködés volt. Kezdjük a árnyékelőadók sorát Gépárt asszonynal. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Rajtava asszony jelentését. Saldemúza asszony kért meg, hogy képviseljem őt. Fontos találkozója volt Kopenhágában, amely már korábban e, megtervezése került, mielőtt ez a mai ülés sajnálta, hogy nem tudott eljönni. Ő is szerette volna megköszönni a jó együttműködést a jelentéstevő asszonynal. Saldemúze asszony tehát kifejezte köszönetét a jó és hasznos jelentésekre vonatkozóan ezek az irányelvek, bár nagyon műszaki, illetve szakmai jellegűek, ám politikai súlyuk is van, ezért kell nagyon körültekintően dolgozni velük. Így is történt a jelentéstevő asszony részéről. Sáldemóze asszony ezentúl úgy találta, hogy nagyon jó egyensúly alakult ki a, az irányelvek között, illetve és a 2008-as tanácsi és parlamenti döntés között. Ezért dicséret jár. Talán tudják, hogy Saldemóze asszony a lentéstevő volt a 768-as számú döntés előkészítője. Fontos hogy a termék hogy a csomagra vonatkozó előkészület, amelyet a parlament e szakbizottsága dolgozott azon, itt a, ismét érvényesíti azokat a kritériumokat, amelyek, amelyek akkor születtek, és a mostani döntések is azokra utalnak. És így módon a, ez a fajta harmonizáció jól lezajlott. Sáldemóz asszony a javaslatok a tartalmi javaslatokkal kapcsolatban is tett néhány megjegyzést, különösen a a sérülőkeny helyzetű fogyasztók védelmével kapcsolatban. Nagyon fontos témakör ez, Sáldemúza asszony, meg az egész frakció nagy hangsúlyt fektet erre. Éregolyan asszony jelentése néhány évvel ezelőtt tanúbizonyságot tett erről. Sáldemóza asszony azonban azt is, arra is utalt, hogy nem csak az irány elvek összehangolásáról van szó, azt javasolja, hogy itt másképp járjunk el. Ne a cikkekben gondoskodjunk ezen célok megvalósulásáról, hanem az indoklásban is utaljunk, ne csak a nem csak a fogyasztóval kapcsolatos témákra koncentráljunk. Ezek a kérdések, ezek a kérdésekkel sokkal később kell majd foglalkoznunk, amikor az általános termékbiztonsági irányelv megújítása lesz a feladat, a bizottság bejelentése szerint az év második felében sor kerül erre. No, ott lesz a helye e kérdések rendezésének, inkább, mint sem e most tárgyal területen. Sáldemúza asszony arra is kérte az Európai Bizottságot, hogy újítsa meg az úgynevezett Blue Guide-ot, és ami pedig az irányelvek végrehajtását illeti, az új módszertan keretében történjék ez. Észszerű volna tehát, ha az Európai Bizottság ezt a módszertant alkalmazná, annak érdekében, hogy mindez illeszkedjék az új jogalkotási keretek közé. Ezen túl azt is szeretné, hogyha az Európai Bizottság ebben a szellemben foglalkozna ezekkel a kérdésekkel. Összességében Sáldemóza asszony úgy gondolja, hogy nincs lényegi különbség a fontos kérdések eh, miben létét illetően, tehát Rajtova asszony az ő szájűze szerint tárgyalta ezeket. Ez azt is mutatja, hogy kiváló együttműködés alakult ki és alakul ki közöttük. Sáldemúsza asszony vidáman néz a jövőbeli együttműködés elébe, és a, az árnyékradók közötti találkozókon is szívesen részt vesz majd, és Rojtova asszonya szívesen együtt dolgozik. Majd mondom ezt, mondja ezt frakció nevében is. Um, nobody from the Liberals. A liberálisoktól senki nincs itt, akkor Hüla a szó. Én is köszönöm Rojtova asszonynak a jelentést, illetve a jelentéseket. Hatalmas munkamennyiséget és szorgalmat kívánt meg, amelyet el is végzett. Köszönöm neki és munkatársainak, hiszen nagyon sok időt igényeltek ezek a széttartó témák. Én is mint árnyék előadó annak idején a, a javak, illetve a termékekkel foglalkozó irányelv csomag tekintetében hasonló munkát kellett végezzek, úgyhogy tudom, mivel jár ez. Igyekeztünk támogatni, és támogatjuk őt ebben a munkában, és köszönjük a megértését. Voltak éppen hozzászólásom nincs is a preambulummal kapcsolatos gondolatokat illetően, majd meglátjuk, mi legyen. Szerintem a politikai kérdéseket a, a preambulumban kell rendezni, és nem a, a fő testben, a szövegtestben. A előbbiben lehetnek majd kívánni valók, módosítani valók, ezeket majd a módosítványok során fogjuk kérni, de egészében nincs hozzáfűzni valóm. Um, Köszönjük szépen, hogyha én beszéltek Fratz úr nevében, hagyott nekem néhány jegyzetet, és ahogy korábban mondtam, én is belülről láttam, hogy milyen sokat dolgoztak önök ezek az ügyön, amiért köszönetet mondunk önnek és a csapatának, illetve a titkárságnak is. Azt gondolom, hogy igen, fontos ez a téma, hiszen egy koherens jogi keretet fog majd biztosítani ezeknek a nagyon fontos termékeknek a marketingéhez és Sajdamuza asszony munkáján alapul mindez. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény volt a termékbiztonságról, és úgy gondolom, hogy az ő módosítóit is nagyon komolyan kell venni, és meg kell vitatni azt, hogy mit kell még itt tenni, mit kellene itt módosítani a termékbiztonsági irányelven. Lehet, hogy itt a bizottsággal is konzultálni kellene még. Hogyha bizonyos elemeket bevezetnénk ide, akkor megspórolhatnánk néhány módosító kört. Nem tudom, hogy ez a jó irány, minden esetre már jelentős munka történt ezen a területen. Nagyon aprólékos gondossággal foglalkoztunk itt a részletekkel és a problémákkal, és ezt is figyelembe kéne venni. És hallgassuk meg azt is, hogy milyen mondani valója van erről a bizottságnak. koncentráljunk arra, hogy semmilyen fölösleges előírás ne legyen, hiszen ez csak további költségterhet róna a javaslat alkalmazóira, és nem segítene sem a fogyasztóknak, sem a termékbiztonságot nem növelni. A módosítóink célja az, hogy az egész csomagon végig húzódó módon kicsit részletesebben belemenjünk például a címkézési követelményekbe el kell mondanom, hogy az elérhető információkat figyelembe véve, ezek nem annyira fogyasztói termékek, mint inkább termelőeszközök. Ezért nem gondoljuk, hogy minden alkatrészt meg kellene címkézni. Hiszen a használó mindig tudja, hogy ki az importőr. A bizottság szeretné, hogyha a gyártó listázná valamennyi importőrt a weboldalán. És ezeknek a berendezéseknek gyakran vannak vészhelyzeti vagy segélyszolgálatai, amelyeket 24 órában lehet hívni, hogyha bármilyen biztonsági probléma merülne fel, ami követést igényel. És úgy tűnik, hogy ez sokkal megfelelőbb megoldás. Viszont, hogyha importőr címkézést követelünk meg minden terméken, az egy különleges bánásmódot fog majd megkövetelni. Ez a követelmény tehát nem győzött meg minket. Talán a bizottság meg tud minket győzni az ellenkezőjéről, vagy esetleg megvitathatjuk azt önökkel, hogy ennek az egyszerűsítését el tudjuk-e végezni. Ennyi a konkrét megjegyzésem, és köszönjük szépen a területen elvégzett munkát. Rendben, tehát van-e bárki másnak hozzászólása? Ha nem, akkor Bringman asszonyt kérem, hogy mondja el a véleményét erről a csomagról, és válaszoljon az elhangzott megjegyzésekre. Önné a szó. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság részéről először is én is szeretnék köszönetet mondani uh, Rojtova asszonynak ezért az aprólékos munkáért, melyel elkészítette ezt a jelentést az irányelvekről. És a részletes módosítókért is szeretnék köszönetet mondani mindennek a vizsgálatnak az ellenére, amin ez a szöveg már végigment a kialakítás fázisai során, nyilvánvalóan még mindig lehet tovább javítani a következetességét és a pontosságát. Ami a jelentés lényegi tartalmát illeti, a bizottság örömmel olvasta, hogy az előadó ezt a gyakorlatot fontos lépésnek tartja az egységes termékpiac irányába. A 75-ös és 78-as számú dokumentumok jelentősen növelik a termékbiztonsági szabályok minőségét, és csökkentik a nem megfelelő termékek számát a piacon. Minél gyorsabban hangoljuk össze a szabályozást ezzel a szöveggel, annál hamarabb következik el az, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és a tagállami hatóságok megtapasztalhatják ennek a jótékony hatását. Általánosságban a bizottság üdvözli a a módosítókban szereplő javaslatokat, amelyek erre a kilenc irányelvre vonatkoznak. Például az a lehetőség, hogy a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát elektronikus úton lehessen benyújtani, és azt a követelményt, hogy a címkézés, a biztonsági utasítások és más információk megbízhatóak, érthetőek és átláthatóak legyenek. Ez kézzelfogható hozzáadott értéket jelentene a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak egyaránt. Kis vonakodóbbak vagyunk más módosító indítványokkal kapcsolatban, és reagálva éppen ebből a bizottságból származó igényekre, amelyek egy egységes piac figyelőhatóságra irányultak, még az idén el fogjuk készíteni az erre vonatkozó szabályzatot. Ez pedig ö, a helyébe lép azoknak a piacfelügyeleti intézkedéseknek, amelyeket az általános ö, termékbiztonsági irányelvben és a 75-ös számú rendeletben szerepeltek. Olyan intézkedéseket is ö, szeretnénk létrehozni, amelyek a piacfelügyeletről szóló 78-as irányelvben szerepeltek. Egy új rendeletet fogunk tehát készíteni, és ez az ágazat specifikus harmonizációs jogszabályoknak is a helyébe lép majd. Ezért azt kérném önöknek, hogy a harmonizációs szövegben ne tegyenek bele több piacfelügyeleti intézkedést, ezeket majd inkább akkor szeretnénk figyelembe venni, amikor az új rendeletet készítjük, ami a jövő év során kerül majd a parlament elé. Szeretném felhívni az önök figyelmét néhány módosítóra, amelyel kapcsolatban kicsit vonakodunk, például arra módosítóra, ami a gyártónak azon kötelesség alól jelentene felmentést, hogy egy egységes megfelelőségi nyilatkozatot kelljen kibocsátania. Abban az esetben, hogyha az alkalmazási terület bonyolultsága miatt ez problémákat vetne fel. Egy olyan időszakban, amikor a termékek egyre nagyobb száma több mint egy sorozatnyi harmonizációs szabálynak van alávetve, egy egységes megfelelőségi nyilatkozat alapvető fontosságú a termékbiztonsági rendszer megerősítése szempontjából. Ami a további vitát illeti, szeretném összefoglalni az álláspontunkat azzal, hogy a közös álláspontunk azon nyugszik, hogy szeretnénk előre mozdítani a jogbiztonságot, növelnénk a fogyasztóvédelem szintjét, és méltányos kereskedelmi feltételeket szeretnénk biztosítani a gazdasági szereplőknek, és csökkentenénk a bürokráciát, annak érdekében, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést ösztönözzük. Meg vagyok győződve arról, hogy az ebből a folyamatból származó harmonizációs irányelvek jelentősen, jelentősen hozzájárulnak majd ezekhez a célkitűzésekhez, és a bizottság örömmel dolgozik tovább közösen ezeken a kulcsfontosságú ügyeken az egységes árupiac érdekében. Köszönöm szépen! Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Akkor most visszaadom Rojtova asszonynak a szót, hogy reagáljon arra, amit a bizottságtól hallott, és más kollókától. És nem tudom, mivel nincs itt senki a tanástól, de be lehetne számolni, hogy hogy állnak a dolgok a tanásban? Ön mit gondol? hogyan haladnak a dolgok. És aztán a végleges ütemtervet is. Tessék, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az árnyék előadóknak is. Mindenkinek, aki időt töltött a jelentésemmel. Ami a tanácsban kialakult helyzetet illeti, hát sajnálom, hogy nincs itt senki a tanástól, de úgy tűnik, hogy a Dán elnökség alatt befejezzék a dossziénak a technikai átolvasatát, és hogyha a következő elnökségnek is prioritás lesz a téma, akkor ők is léphetnek. De a kérdés inkább az, hogy lesz elég kapacitás erre. Szerintem a cégek és az ipar részéről nagyon nagy lobbizásnak leszünk tanulni, hogy a tanács további változtatásokat eszközölje. Tehát igazából nem tudom megjósolni, hogy a nyári szünet után, amikor szavazunk a planárison esetleg, hogy utána az elnökség támogat minket, vagy nem, hajlandók lesznek-e kompromisszumokat megtárgyalni. Ha nem lesz lehetséges kompromisszumot kötni, és azt látjuk, hogy a tanács megpróbálja elhalasztani ezt a témát, talán szektorális követelések miatt, akkor, mivel mi vagyunk az illetékes szakbizottság, akkor döntenünk kell, hogy mit tegyünk, és nekünk is lépést kell tennünk, és nem szabadna várnunk a tanácsra. Én remélem és feltételezem, hogy a bizottság támogat ebben. Amit Saldemóze asszony mondott, üzent, azt illetően egyetértek, már ezt megvitattuk vele, ezért az alapszövegből a preambulum bekezdésbe mozdítottunk néhány kitételt a biztonságot illetően, és a Blue Guardot illetően. De szerintem ezek az irányelvek azért különállóak, mert különböző területekre vonatkoznak. Amióta csak tagjak vagyok ennek a parlamentnek, azóta panaszkodik az ipar és a vállalkozások arról, hogy az igényeket, követelményeket szétaprózzuk EU-s és nemzeti szinten is. Különbözőek az átmeneti időszakok is, amely alatt el lehet adni olyan árukat, amelyek felhalmozottak a raktárkészletben, de amelyekre még az előző jogszabályok vonatkoznak. Nem szabad olyan követelményeket állítani a vállalkozások elé, amelyekről tudjuk, hogy egy év múlva megváltoztatjuk őket. Tehát próbáljuk megérteni az ipar képviselőit, a gyártókat és a fogyasztókat is, és a nemzeti parlamenteket is. Ami a bizottsággal való együttműködést illeti, az áruk termékek biztonságára vonatkozó általános irányelvet illetően Egyetértek, de nem szabad, hogy ez félrevezesse a fogyasztókat, vagy hogy túlságosan kiterjedt legyen. Ami a felügyeleti tevékenységeket illeti, még mindig van időnk, és még erről vitázni fogunk. Ezzel kapcsolatban nem szeretném elkötelezni magam. Elnézést kérek, hogy most el kell mennem, de korán indul délután a repülőjáratom most, úgyhogy nem tudok itt maradni további vitára majd. Ami pedig a megfelelősségi nyilatkozatot illeti, az ötös cikket ö, említeném, a 765 per 2008-as irányelvből. Az ipar kérte itt a kitételeket, kivételeket. Még egyszer köszönet mindenkinek, és örülök, hogy együttműködhetünk. Négy éve már ezen a csomagon. Köszönöm. Very much indeed. Uh, Köszönöm szépen. Lássuk a menetrendet. június 7-ig lehet módosítókat beterjeszteni. Aztán Rojtova asszony által javaslandó kompromisszumokat, meg 41. június 20-án lesz, július 10-én szavazunk a szakbizottságban, és azt aztán meglátjuk, hogy a tanács munkacsoportja hogyan halad. Ezzel lezártuk a napirend tárgyalását, tehát gyorsabban, mint terveztük, viszont sok dokumentum volt, kigondolta volna, hogy ilyen hamar végzünk. Következő naprendi pontunk fél hatig terjedne, bocsánat, fél ötig a hatástanulmány elemzése. Talán meg kéne várjuk a rendes menetrendünket, itt hozzá kéne igazítanom, mert hogy lehet, sokan fogják nézni ezt, és az adott időpontban kapcsolnának be. Furcsa um, módon lekapcsolódott a mikrofonom. Tehát, a Géphárt asszony ért aki az egyik társ előadó, akkor egy rövid szünetet tartanánk, és 4 óra 10-kor visszajövünk, hogy pontosan elkezdjük negyedkor, és ne veszítsünk több időt. Ez a akkor elolvashatjuk még egyszer a hatástolmányt, és még jobban kiélezhetjük, kihegyezhetjük érveink fegyvereit, és akkor még inkább magas szintű eszmecserét tarthatunk. Találkozunk tehát 4 óra 10 perckor.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 So, good afternoon to, um... Jó napot kívánok ismét. Egy igen válogatott, de magas minőségit képviselő közönségnek. Az európai adásvételi jogról szóló véleményről fogunk most beszélni, és üdvözlöm itt a két jelentéstevőt, Hans-Peter Mayert és Evelyn Gebhardt asszonyt, és különösen üdvözlöm a, az igazságügyi és belügyi főigazgatóságtól érkezetteket, akik az évek során számos projektben vettek részt, és nagyon örülünk, hogy ismét körünkben vannak. Ennek isnek az apropója az, hogy a javaslatnak most érkezett el a hivatalos felülvizsgálati ideje, és a koordinátorok megállapodtak abban, hogy amikor elkezdünk ezen dolgozni, akkor meghívjuk a bizottságot is, hogy bemutassa a hatástanulmányok eredményeit, ami beszámol arról, hogy mi a háttere ennek a projektnek, és annak az aprólékos elemzésnek, ami ennek a hátterében áll. Mik az előnyei tehát ennek a stratégiai választásnak más alternatívákhoz képest? És ezután fogjuk megvizsgálni részletesebben ezt a projektet. Természetesen lesz majd erről egy zöld könyv, de most itt van ez a konkrét javaslat, egy nagyon konkrét dokumentum. Most Stonemeyer asszonyt szeretném megkérni, hogy először mutassa be nekünk ezt a dokumentumot, utána pedig megnyitom a vitát. tehát Géphárt asszony és Májer úr természetesen ők nyitják majd meg a vitát, és hogyha van itt más árnyék előadó, akkor őket is örömmel meghallgatom. Én is helyettes árnyék előadó vagyok Flax úr nevében, aki szintén számos megjegyzést hagyományozott rám. És ezzel fogjuk elindítani ezt a folyamatot. Megbeszéljük majd az ütemtervet is, és megerősítjük ezt is. Mindenki elégedett ezzel? Nagyszerű. Akkor Stenmeyer asszonynak adom meg mindjárt a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim. A fő számadatokkal kezdem a hatástanulmányunkból, amelyik arra vonatkoznak, hogy a vállalkozások és a fogyasztók milyen problémákkal kerülnek szembe, és hogy ennek milyen kihatása van a költségekre és a felhasználókra, vagyis önökre nézve. Először is, hogy kezdjem azzal, hogy 2012-t írunk, 20 év eltelt azóta, hogy a belső piac létrejött, és még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy a vállalkozásoknak alig több, mint ö, ö, 9, több mint 9%-a exportál az EU-ból, 62%-a B2B rendszerben, 57%-a A2B rendszerben. A mi feladatunk az, hogy a szerződéseknek mely kikötései hátráltatják a vállalkozásokat abban, hogy export tevékenységet folytassanak az EU-ból. Mi azt láttuk, hogy a szerződésnek a bizonyos kitételei azt magyarázzák, hogy a vállalkozások miért nem tudnak, vagy csak részben tudnak exportálni az EU-ba. Például egy euróbarométer felmérésben, B2B és B2C kapcsolatban is 10 akadályt azonosítottunk be, és ez a 10 pont a legfontosabb akadályokat lefette. Arra a kérdésre, hogy van-e még olyan akadály, amit megemlítenek, gyakorlatilag nem. Négy olyan akadály volt, amely a szerződésben foglalt jogszabályokkal kapcsolatos, aztán voltak itt adminisztrációs, nyelvi, kulturális, logisztikai akadályok, szállítás, vagy például a határon átnyúló szolgáltatások. A BC relevanciában azt mondták, hogy első helyen szerződés, harmadik, hatodik és hetedik helyen is szerződéssel kapcsolatos okokat soroltak föl a B2B vonatkozásban, harmadik, ötödik, hatodik és hetedik pontban azonosítottak be szerződéssel kapcsolatos akadályokat. A kérdőívünk ezt mutatta, de arra nem mutatott rá, hogy pontosan hogyan. Például gyakran utaltak arra, hogy a nagy távolságokon a szállítási költségek nagyon fontosak. De ez csak a nyolcadik vagy kilencedik volt az akadály top listán BC vonatkozásban. A nyelvi akadály, kulturális akadályok csak a negyedik vagy tizedik helyen voltak a BC és BB viszonylatban. És mi a hatása ezeknek az akadályoknak? A megkérdezett vállalkozások 61%-a a BB-ben, és 75% a BC viszonylatban a vállalkozásoknak, gyakran visszariad attól, hogy export tevékenységet folytasson. A második következmény az volt, hogy nagyon sok vállalkozás csökkentette az exportját, vagyis ez azt jelenti, hogy bizonyos országokba exportálnak csak. Ez 80% a BB és a BC viszonylatban is olyan vállalkozások esetében, amelyek már amúgy is exportálnak. Ők azt mondták, hogy az akadályok miatt csökkentik az exportjukat. Hogy egy nagyságrendet mutassak arról, hogy mekkorát vesztettünk ezzel. Körülbelül 26 milliárd eurótól a minimális becsült érték a konzervatív becslés szerint ezek meg ez megfelel a litván éves GDP-nek, vagy ha liberálisan becsüljük meg, akkor 184 milliárd eurónyi, ez pedig Portugália éves GDP-je. Na most akkor, hogy néz ki ez a gyakorlatban. A BC viszonylatban a vállalkozásokat megkérdeztük, hogy a szerződés hatos cikke szerint milyen korlátozásokat élnek meg. Azt láttuk, hogy a szerződés kitételeinek meg kell felelni a vállalkozási exportnak azért, hogy jogszerű legyen a vállalkozás, és azért is, mert az általános szerződéses feltételek az általános jog feltételeivel összhangban kell, hogy legyenek. Recht angepasst werden müssen. És az esetleg megszületendő új jogszabályoknak is megfelelően kell, hogy legyenek. Ennek a költsége körülbelül 10 ezer euró vállalkozásokként, tagállamonként, és hogyha websájtot is létrehoznak, ez még plusz ezer eurót jelent. És voltak olyan akadályok, amiket figyelembe se vettünk, pedig ezek még emelték volna a költségeket. 13 ezer euró egy nagy vállalkozásnak, Nokia-nak, Siemensnek nyilván nem jelent semmit, de a KKV-k és a mikrovállalkozások számára nagyon nagy összeg. Ez a KKV-k és a kisvállalkozások pedig a vállalkozások 92%-át teszik ki az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy a 10 ezer euró és akkor 3 ezer eurós website költséget kiveszem egy adott tagállamban, az adott tagállam GDP-nek 7%-át teszi ki. Hogyha ezt megszorozzuk azzal, hogy milyen értékben akarnak exportálni a vállalkozások, akkor olyan költségeket érünk el, amelyek vissza rettentik a vállalkozásokat. A kumulatív összegek azt mutatják, hogy kb. 6-13 milliárd eurónyi összegről van szó. Szóval ez egy konzervatív becslés, Figyelembe vettük, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek nem is foglalkoznak a szerződéssel, és nem próbálnak megfelelni a feltételeinek, de hogyha ezt megtettük volna, hogy bevegyük őket is a beszélésbe, akkor 7-15 milliárd euróról beszélnénk itt az EU-ban. És még egyszer, a vállalkozásoknak Európában csak 9,3%-a exportál egyáltalán. Hogyha a változókat is figyelembe vettük volna, akkor még nagyobbak lennének ezek az összegek, de jelenleg csak a nagyon konzervatív becsléseket vettük figyelembe. Most akkor a fogyasztókról hagyd mondjak néhány szót. A fogyasztóknak 26%-a vásárol be más országban, de csak 9%-a hajlandó messzebbre utazni konkrétan a vásárlás miatt. Ez nagyon lehangoló arány. Nagyon sokan elektronikusan vásárolnak be, 3% a saját országában elektronikusan vásárol, de nyilvánvalóan, hogy ez a határon átnyúló forgalmat nem érinti, csak 7%-a az állampolgároknak hajlandó arra, hogy elektronikusan határon átnyúló módon vásároljon be. Honnan jön ez? Onnan, hogy az általunk megkérdezett fogyasztók 44%-a azt mondja, hogy mivel nem tudják, hogy milyen szerződéses jogokat élveznek határon átnyúló vásárláskor, ezért nem vásárolnak ilyen módon. Mi a következtetés ebből? Egy száz termékből álló listát állítottunk össze, amelyek nagyon népszerűek a felhasználók körében, és megnéztük, hogy online az adott piacon elérhetők-e. Sokkoló. Ciprusban a 100-ból 98-at nem lehetett megvenni online, tehát ez egy sokkoló dolog. Lehetne azt mondani, hogy jó, Ciprus kicsi ország, Szigetország, ugyan már ki fog exportálni Ciprusra. De nézzük meg a 13 következő tagországot. Azt látjuk, hogy ezekben a 100 termékből 50 nem elérhető online. Utána egy ellen példát vettünk, hogyha az ember átmegy a határon csak azért, hogy személyesen olcsóban megvegye az árukat, akkor mi történik? Akkor az történt, hogy az esetek több mint 50%-ában több mint 10%-kal olcsóbban vehette meg az árukat. És az EU-ban található ár különbségeket figyelembe véve hogyha egy 124 termékből álló kosarat állítottunk össze, akkor 24% a termékeknek olyan, amelyeket nem lehetett beszerezni az adott tagállamban. Ez tehát azt jelenti, ez a következtetés ebből a tanulmányból, hogy a felhasználó, hogyha nincsen határon át nyúló verseny, akkor a saját tagországában igencsak szűk választékot kap a termékekből, és ezt magasabb áron. Sőt, ennél még sokkal rosszabb a helyzet, mert van évente 3 millió vásárló Európában, akik egyáltalán nem férhetnek hozzá külföldi termékekhez, még akkor sem, hogyha átlépnek a határon. Például litván állampolgárok, akik átmennek Lengyelországba, az interneten megnézik a terméket, azt mondják, megvenném onnan ezt a terméket, bejelölöm, hogy hová kell szállítaniuk, és akkor azt látják, hogy feketére vált a képernyő, és azt mondja, hogy Litvániában nem szállítunk. Ez három millió fogyasztót érint évente. Sagen würde, dass diese 3 Millionen Verbraucher és ha ez a három millió ember évente csak egyszer bevásárolhatna úgy, hogy 52 eurót költ el a hitelkártyájával, akkor ez azt jelentené a fogyasztók számára, hogy ez az egyetlen tranzakció 157 millió eurót jelentene a gazdaság számára. Tehát még egyszer megismételném. Tehát extrém esetben a fogyasztóknak egyáltalán nincs hozzáférése a termékes, sem passzív, sem aktív határátlépéskor, vagy kisebb választékból magasabb áron választhat. Ez a rövid összefoglalója ennek a problémának a hatás tanulmányt illetően, természetesen utána még szívesen vitázunk erről. Az opciókat illetően a zöld könyv erre már kitért, három opciót szeretnék megemlíteni. Az egyik az úgynevezett toolbox, az eszköztár, a másik a tradicionális harmonizáció, a harmadik pedig az opcionális eszköztár. Az eszköztárat, a toolbox-t eh, szót illetően. Ez nem kötelező érvényű, ezek modelldefiníciók, ezek ugyan a közösségi joganyagot feljavítanák, de a valós problémát nem oldanák meg, nevezetesen azt, hogy a nemzeti szerződése vonatkozó joganyagok túlságosan eltérnek egymástól. A második megoldás a minimalizált harmonizáció. A teljes harmonizáció ugyanazt érné el, mint a harmadik pont, az opcionális eszköztár, nevezetesen nem lenne különbségek a nemzetközi joganyagokban. De, és ez a lényeg. A teljes harmonizáció. Minden vállalkozást költségekkel terhelne meg. A különbség azonban az, hogy a teljes harmonizációnál nincs választási lehetőség. Akik nem akarnak exportálni, vagy akik továbbra is státuszkó alapján akarnának exportálni, kellene, hogy az új harmonizált joganyagot alkalmazzák, és ez hatalmas, több száz milliárd eurónyi költséget okozna. Ez az oka annak, hogy a bizottság a harmadik megoldást választana, az opcionális eszközt. Pontosan ezt a problémát kerülnénk el. A cél ugyanaz, van egy eszköz, amelyel a vállalkozások a terméküket egyetlen jogalkalmazásával minden egyes tagállamba exportálhatják. Egyetlen IT platform alkalmazásával. Nyilvánvalóan meg kell ismerkedni ehhez az embernek először a joganyaggal. De ez opcionális, választható. Tehát csak akkor választanák, hogyha előnyöket szolgáltatna számukra, és több előnyt adna nekik, pénzben kifejezve, mint hátrányt. Más részről viszont hogyha kis előnyöket kívánna neki ez az opció, és tudjuk azt, hogy az online bevásárlók 60 5%-a azt mondja, hogy azért vásárol online, mert az adott termék nem elérhető az anyaországában. Tehát ez az opcionális eszköz nagyon nagy előnyt jelentene. Tehát ez azt jelenti, hogy gazdasági előnyöket okozna ez, hiszen nagyobb választékot kínálna alacsonyabb áron. Ezt egy magasabb fogyasztóvédelmi nívóval kombinálnánk, amely magasabb, mint a jelenlegi nívó, és mindenképpen magasabb, mint a bármely tagország által kínált jelenlegi fogyasztóvédelmi nívó. A vállalkozók választhatják ezt az eszközt, ha megfelel a gazdaság érdekeiknek. Hogyha nem, akkor nem választják. Tehát ez egy kevésbé agresszív eszköz mind a vállalkozók, mind a fogyasztók számára. Így aztán, mint az egyik biztos mondja, ez a szubszidiaritásnak és az arányosságnak egy arany példája. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Very much indeed. Um... Köszönöm a prezentációt. Van itt egy összefoglalónk is de azért volt értelme, hogy meghallgassuk a lényegi elemeket, illetve a, a bizonyítási eljárást, amely a tényeket alátámasztja. Most azt javaslom, hogy képviselőtársaim tegyenek föl kérdéseket önnek. Az elemzés, illetve a magyarázat egyes pontjára. Ez volna az értelme a mai eszmecserének, semmint, hogy szélesebb körű tervezést végezünk a problémák kezelésére, az majd később jöhet el. Most Gebhardt asszony és Meyer úr tesznek majd kérdéseket, meg én is, Fox úr nevében. Tarabella úr is bármikor csatlakozhat ehhez a eszmecseréhez, ha jelentkezik. Gephardt asszony először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Staudmeier úr, ezt a magyarázatot, amelyet persze én már ismerek, és amely megmutatja, bemutatja az, hogy ön mennyire meggyőző elkötelezett híve azoknak a gondolatoknak, amelyek képvisel. Mindig, nekem mindig tetszik, ha valaki kiáll a saját álláspontja mellett, és megvan arról győződve. Ám ugyanakkor csalódást okozott az előadása. Tudnélik, azt vártam volna öntől, hogy a napirendi pontnak megfelelően a hatástanulmány bemutatását, hatástanulmány mutat be. Te jobb lett volna arról hallanom tehát, hogy mi az alapja, kivégezte el ezt a hatástanulmányt, jobban szerettem volna megismerni azt is, hogyan tették fel a kérdéseket. Tehát a módszertanal kapcsolatban afelől is tájékozottam volna, hogy a százalékos arányok, amelyeket alátámasztásként e- előadott, és ahol meg kevésbé kedvezőek a számadatok, ott meg csak abszolút számoként szerepelnek. Ha meg átszámoljuk, akkor oppá, kiderül, hogy nem olyan meggyőző mindez. Hosszas tanulmány munka e, előzte ezt meg, tehát az önnek számára, az érvelés számára kedvező számadatok százalékos arányban vannak, a kevésbé kedvezőek meg csak abszolút számnak. Nem ön bírálom, nem ön írta a tanulmányt, ám azért a hatástanulmány ö, kritikára érdemes. Rendkívül sok kérdést nyitva hagy tudni, túl sok kérdést hagy nyitva, és ha utána nézek, 209 oldalra rúg a tanulmány terjedelme, rendkívül sok elemzés tartalmaz, ami helyén való is. Egyetértek önnel a tanulmányok fontosságát illetően, és egyetértek abban is, hogy az EU tagállamokban túl kevés állampolgár él ezzel a vásárlás lehetőséggel, jobb lenne, ha többen vásárlák, de hát végül is a fogyasztó dönti el, hogy vásárol-e vagy sem így módon. Az is jó lenne, hogyha vállalatok más tagállamokban is kínálnák termékeiket, bár megint csak itt, itt meg a vállalat joga, hogy eldöntse, kínálja vagy sem a termékét. Tehát egyetértek önne azzal is, abban is, hogy nem túl magasak itt a számok, és egyes államokban feltűnően kisebbek a vonatkozó forgalmi adatok, mint másokban. Ám én inkább azt szerettem volna látni, hogyha egy igazi hatástanulmány készül, amely felméri, hogy ez a fogyasztó szempontjából mindez mit jelent konkrétan, nem csak úgy általánosságban, hanem hogy milyen számadatok alapján hozunk megállapításokat. Egy csomó számadat szerepül, ami nekem is tudom a forrását. Nagyon sok lábjegyzet van, ám egyes számadatokra vonatkozóan nincs lábjegyzet, nem tudni, hogy mi a forrása ezeknek. Tehát Németországban nagyon sok vita folyik a plágium botrányokról, hát ezek fényében is jól tudni, hogy melyik adatnak mi a forrása, ki a forrása. És ezen, ha ezen számadatokra építjük fel az érvelést, akkor jól lehet tudni, honnan is származnak ezek. Aztán a zöld könyvre vonatkozó igény megfogalmazásakor, ugye azt írják, hogy nagyon kevesen válaszoltak, 320 választ kaptak összesen. Az egész Európai Unióra vonatkozóan. Ez elégséges alap ahhoz, hogy ebből elemzést végezzenek? Miközben 20 e- ezek közül a válasz közül, 320-ból 20 kormányzati szervek válasza, 5-öt parlamentek adtak le, 2 felsőházak, és a többi, még négy további szerv. Tehát nem maguk az érintettek. Akkor, akkor mi is az alapja ennek az egész vizsgálatnak? egy kicsit zavarodottan olvasom a sorokat. Számomra ez a hatástanulmány nem igazán nevezhető annak, sokkal inkább egy olyan dokumentumként olvashatjuk, amely egy bizonyos vélemény alátámasztását szolgálja, egy irányban mutat, ez pedig nem nevezhető tudományos megalapozottságú elemzésnek. Inkább nem is szeretném tudni, hogy milyen állítólagos tudósok dolgoztak ezen, mert akkor bizony a szakmai előmenetelüket lehetne megkérdőjelezni. Aztán még egy kérdés, egy kérdés komplexum volt a kép, amit feltennék, hogy vajon megvizsgálták-e, hogy megfelelő időpont-e a mostani egy ilyen típusú jogalkotási javaslat beterjesztésére. Ugye először elvégeztük a fogyasztó jogi, fogyasztóvédelmi jogi irányelvet, ezt először át kell jutatni a tagállamok gyakorlatába. Még nem tudjuk, milyen kihatásai lesznek ennek. Ez a, az opcionális jog olyan területekre is vonatkozik, amelyek, amelyek a fogyasztójogi irányelv eh, a hatája alá esnek. Újra és újra megemlíti a szöveg, ugye, hogy van egy ilyen irányelv, de nem vizsgálja meg az összefüggéseket és az ellen hatásokat azt sem vizsgálja a tanulmány, bár említést tesz róla többször, hogy milyen az összefüggés a Róma 1-es jogalkotáscsomaggal, és azt is hogy kéne, milyen kihatásai vannak annak a területnek erre, a vizsgált területre. Önnek, önnek van erről egy véleménye, ezt többször elmondta nekem, meg nekünk, ám azért egy igazi tudományos magyarázat egy érvként alkalmazható tudományos magyarázat nem ártana, ha rendelkezésre állna ezzel kapcsolatban, alátámasztva ezeket az állításokat. És a hatás tanulmány kéne, hogy tartalmazzon a, konkrétan a fogyasztókra gyakorolt hatásról egy felmérés. Mindig feltételezésekkel dolgozik ez a szöveg, mindig azt mondja, hogy ez meg ez persze kedvezőbb lenne, ám a tényleges hatást nem vizsgálja azt, hogy a fogyasztó hogyan szerezhet be információt, Stadenmayer úr maga is beláthatja, hogy a, a tagállamok jog, szabályai különböznek, a, a fogyasztó választhat ezek között adott esetben. Ám melyik fogyasztónak áll e, elég tudása birtokában, hogy mondjuk két tagállam joganyagát összevesse, és aztán ebből eldöntse, hogy melyik számára a kedvezőbb. Hát én nem vagyok ilyen állampolgár, vagy legalábbis hosszú idő kéne ahhoz, hogy studírozzam e, ezeket a jogokat, mielőtt aláírok egy szerződést, hiszen nagyon összetett témakör ez. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek felmerülnek az anyagolvastám. És hát engem aggasztanak ezek. Mivel nem akarok túl hosszan beszélni, és egy sor kérdést már lelefeltettem, Staudenmayer úrnak sincs biztosan elég ideje arra, az órára pillantok, hogy ezeket a kérdéseket most megválaszolja. Ezért inkább elnök úr egy kérdésem volna. Az Európai Parlamentben egy új ö, osztály lőtt létre, amely hatástanulmányokkal foglalkozik. E 289 oldal olvastán, ez csak ugye angolul áll rendelkezésre, anyanyelvemen nem, az angol a harmadik nyelvem. Ezt meg azt értek belőle, de nem mindent. Így, talán ez a hatástanulmány elemző részlegünk egy véleményt alkothatna erről a hatástanulmányról, és értékelhetné, hogy milyen haszonnal van az Európai Uniós vásárlási jogszabály a fogyasztóra. Van még időnk erre a menetrend alapján. Szerintem nagyon hasznos volna, hogyha egy független szerv értékelni, felülvizsgálna ezt az anyagot, amely itt van előttünk. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogott. Egy kicsit kapaszkodnom kellett, hogy tudjak vele répést tartani, de azért nagyon jó volt. Köszönjük, Mayer úr! Köszönöm, elnök úr! Első gondolat. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy 2012-ben 20 éve már fennáll a belső piac. Hát szerintem a belső piac célját már kijelöltük 57-ben a négy ö, szabadság kijelölésével, a, a személyek mozgása, a szolgáltatás, a tőke szabadsága fog, egymás után megvalósultak. Ez bizony sokkal régebben volt, mint 20 évvel ezelőtt. Ez egy világos nyilatkozat, ugyanakkor továbbra is egyetértünk abban, hogy a belső piac belső működésében nagyon fontos az akadályok felszámolása. Ha ebben az alapcélban egységesek vagyunk, akkor feltehető a kérdés, vajon ez a jogszabálytervezet a megfelelő út-e a még fennálló akadályok lebontására? Ez a kulcskérdés. És akkor ezzel kezdődik a dolog neheze. A felosztása a témának a júri és az imkó szakbizottságok között. A júri szakbizottság a házszabály alapján a polgárjogi a szabályozás polgárjogi részére vonatkozó hatáskört magához ragadja, és ez kétségkívül felveti a kérdést, milyen eszköz működjön. Teljes harmonizáció, részharmonizáció, toolbox vagy egy fakultatív eszköz formáját öltse-e ez a megoldás. Ha ne, nehéz, is lehatá, nehéz lehatárolni a hatásköröket, a hatástanulmány tekintetében is nehéz ezeket lehatárolni. Ugyanakkor egyetlen cikk sincs szinte, amely ne utalna, ne tartalmazna fogyasztóvédelmi elemeket is, ezért helyén való az, hogy viszonylag kevés a kizárólagos hatáskör, sokkal több inkább az a Júri és a, a mi szabizottság közötti együttműködésre számot tartó eleme ennek az anyagnak, illetve a jogszabálytervezetnek. Mivel 27, vagy most már 28 különféle joganyagot kell megvizsgálni, és egy minimális harmonizáció, vagy egy toolbox révén hogyan lehet tovább közelebb kerülni a célhoz, az ahhoz, hogy a belső piacon a, a vásárlások könnyebben végrehajtatóak legyenek, illetve hogy a, a vállalatok ajánlatai eljussanak a fogyasztókhoz. Mint mondottam, az, a, a hatáskör nem nálunk van, hanem a fogyasztóvédelmi elemek tekintetében igen. A második gondolatom az, hogy nagyon sok jogszabályban rendeztünk fogyasztóvédelmi jogokat legutoljára a fogyasztójogi irányelv keretében. A konkrét kérdés a bizottsághoz intézve e hatástanulmány kapcsán, hogy vajon a fogyasztóvédelem, amelyet eddig különféle irányelvekben rögzítettünk, egészében, tartalma, egészében tartalmazza ezt a, a, ez a jogszabálytervezet vagy javítja, vagy rosszabb, mint az eddig érvényben levő jogszabályok, fogyasztóvédelmi jogszabályok. Egyes pontokban, vagy egészében tekintve. Ezt szeretném leírva látni a választ erről. Aztán még egy pont, a fakultatív, szabadon választható jogszabály kérdése. Nem osztom a véleménye teljes mértékben, kedves képviselőtársnőm, hogy a gyakorlatban el kéne olvasni a jogszabályokat, és akkor értékelni és összevetni, és élő ember nem tudja megcsinálni. Az internetes vásárlásnál azt hívom le, amit meg akarok menni, megnézem az árát, és klikkelek rá, hogy igen. A legtöbb vásárlót volt, akit nem érdekli, hogy melyik jogszabály alapján jár el, melyik joganyag alapján. Minden csak akkor van hatása, hogyha kártérítési esemény igény merül fel, ha nem jön meg az áru, vagy nem olyan minőségben, no akkor alkalmazzuk a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Ha rendesen lemegy az üzlet, akkor voltaképpen éppen nincs fogyasztóvédelmi vetülete az egész ügyletnek. És ez felveti azt a kérdést, hogy vajon a belső piac szabadságát le akarjuk-e szabályozni teljes mértékben, vagy nem akarunk felté- nem akarjuk feltétlenül, az állampolgár hivatkozunk mindig, az állampolgárt komolyabban kell venni. És meg kell mondjuk, hogy lehet teljes mértékben leszabályozni egy területet, vagy lehet egy alternatív eszközt rendelkezésre bocsátani, és te majd állampolgár eldöntöd, hogy melyik alternatívát választod. Szerintem sokkal több gyakrabban kéne élnünk ezzel a második lehetőséggel. Tettük is nagyon sok területen, hogy a fogyasztó döntése, hogy egy európai az európai jogszabályal vagy a, a tagállami jogszabályal alapján jár el. A, a small claims eljárásban is hasonló megoldást alkalmazunk, és alternatívát, panasztételi alternatívát nyitunk meg. Az európai vállalatok esetében is. Mindenki eldönti, hogy egy német, francia, luxemburgi vagy európai részvény társaságot akar-e felállítani. És ez a rendszer nagyon jól működik sok területen. Szerintem ugyanez a koncepció alkalmazható volna itt is. Nyitva hagyna a fogyasztó előtt, nyitva hagyva a választást, ez önmagában nem rossz, nem baj, sőt nagyon jó, hogyha nyitva áll a lehetőség. A kérdés tehát az, a bizottsághoz intézve, hogy ebben a konkrét esetben, vagy a rendszerben az állampolgár, az a fogyasztó ténylegesen számolhat-e egy alternatívával, vagy a vállalat dönti el, hogy mi alapján kínál, ajánlatot tesz egy, ilyen, egy bizonyos jogszabály alapján, vagy jogrendszer alapján, és a fogyasztó nem választhat. Vagy a vizsgálat után más kép alakult ki, és a verseny sokfélesége alapján az egyik vállalat a nemzeti rendszer alapján tesz ajánlatot, a másik meg az európai rendszer alapján. Akkor hogy alakul a hatásvizsgálat? Ha a fogyasztó ténylegesen bír a választás lehetőségével. Ugye akarok venni egy fazekat, van tíz ajánlat, eldönthetem, hogy az európai jogszabály alapján való kínálatot választom-e, vagy a másikat. Tehát fogyasztóként le- lehet -e tényleg választani. Ha azonban csak egy ajánlat van, és a vállalat azt mondja, hogy ez csak kizárólag európai jogszabályok alapján kínálom, akkor a fogyasztónak nincs választása. Kérdésem tehát, hogy van-e választási szabadsága széles körű szabályok alapján, vagy nincs fogyasztónak. A harmadik kérdésem a hatás tanulmányal kapcsolatban, ugye újra is elhangzik az állítás, hogy a KKV-k, ezt ugye mindig ezekre hivatkozunk, de pontosan mit is jelent ez? Németországban van egy kisvállalati szervezet, vagy érdeklődő szövetség, nehéz egyetlen definiálni ezt a kört. Angliában például nagyon sokan vannak Tehát Nagy-Britanniában azt mondják, nem, nem, mi mellette vagyunk, mondja a szövetség, mert ezek napi ügyletek, napi kis ügyletek. A brit jogászokat nem is érinti ez a, ez a, ez a napi ügymenet. 52 eurós átlagértékben történnek ezek a vásárlások, ha valaki mondjuk luxusot vásárol, de akkor nem ezen a csatornán keresztül vásárol, nyilvánvaló. Tehát eltérnek a KKV véleménye is ebben a kérdésben. Tehát ez a három kérdésem volna. A jogszabálytervezettel kapcsolatban, a fogyasztóvédelem arányossága, a védelem, rosszabb vagy jobb, vajon van-e választási joga a fogyasztónak, és hogy néz ki a vállalati szervezetek, szövetségek véleménye. Tehát élnek ezzel a lehetőséggel a vállalatok, és van-e igazi verseny ahol is a fogyasztó dönthet, hogy a európai rendszer alap, vagy a tagállami rendszer alap él a vásárlása jogával. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy a bizottsági kollégának lesz ideje mindegyikre válaszolni. Kreutzmann úr, szeretne hozzászólni? Bocsánat, hogy lemaradtam az érdekes vita elejéről, de még látogatóim voltak. meg fognak lepődni. Tudom, hogy a CDU és az FDP nem szeretik ezt Németországban, de én megértem a britteket, a KKV-kat. Én kicsit másképp látom ezt a dolgot. Van egy közös európai adásvételi jog, amit lehet egész Európában alkalmazni. És a szerződéses felek elkötelezhetik magukat. Mi láttuk azt, hogy mennyire nehéz az a fogyasztói jogok irányelvénél, hogy harmonizált jogrendszert valósítsunk meg, mert eltérnek a jogrendszereink. Mindenki a legjobb akarattal dolgozott azon, de végül az eredmény, hát az viszonylag elhanyagolható volt. Így aztán elmondhatom itt most, hogy ez az ajánlat. Jó, próbáljuk meg. Tudjuk, hogy a közösségi joganyagban a fogyasztók jogainak védelme magasabb. De nem kényszeríthetek egy vállalkozást arra, hogy határon átnyúlón kereskedjen, de a KKV nek joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy én a nemzeti joganyagot választom, ismerem a garanciákat, és így tovább. De ha az új adásvételi jog ennyivel jobb, akkor a piac szabályai szerint mindig a jobb nyer. Úgyhogy akkor van annak esélye, hogy a közös európai adásvételi jog nyer. Ami a hatástanulmányt illeti, persze meg lehet kérdezni a fogyasztókat, de nem volt még hatályban az irányelv, és így tovább. Lehet erről sokat filozofálni, de Gebhardt asszony. Mindjárt befejezem, Malcolm. De ezt mint ajánlatot kellene kihasználni, ezt meg kellene valósítani, és hogyha senki nem akarja, attól még ezt megéri. Ez egy 27-ekből, sőt a jövőben 28-akból álló rezsim, ez egy alternatíva, amit kihasználhatunk. Köszönjük! Köszönjük szépen a hozzászólást. Ennek a mostani találkozónak az a célja, hogy jobban megértsük ezt az elemzési alapot, ami a javaslat mögött áll. Ön már átugrott a következtetésre, amivel nincsen semmi baj, de azt gondolom, hogy Gephardt eh, asszony és eh, én, illetve Mayer úr nagyon örömmel hallgatjuk az elemzési adatokat. Tehát köszönjük szépen a hozzászólást, de legutóbb már vitatkoztunk erről, tehát most akkor erről feledkezzünk el. Ashley Fox nevében szeretnék néhány megjegyzést tenni, ami a hatástanulmányhoz kapcsolódik, nem pedig a kérdés lényegéhez. Először is Gebhardt asszonyra szeretnék reagálni, és végül majd vissza is térek az ő javaslatára. Kreutzmann úrön ezt nem hallotta, de azt gondolom, hogy Gebhardt asszony javaslata megfelelő lenne. Tehát, hogy a saját hatástanulmányt végző osztályunkhoz kellene utalnunk ezt az ügyet, ugyanis Gephardt asszonynak súlyos aggájai vannak, és azt hiszem, hogy Meyer úr is azt mondta, hogy vannak problémái a hatástanulmány minőségével és alaposságával kapcsolatban. Nem tudom, hogy Fox úr elolvasta-e egyáltalán részletesen ezt a tanulmányt, de a lényeg a következő. Sonnmeyer úr azért érkezett ma hozzánk, hogy elmondja, hogy egy valamelyest felszínes dokumentum alapján az mutatkozik, hogy az szerződéses jog hiánya megakadályozza a cégek határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységét. És meglehetősen hihetetlen számok voltak itt én nem láttam semmilyen ezek mögött rejlő elemzést. Ez a csodálatos eszköz minden esetre nagyon sok további statisztikai munkát tenne szükségesé. És ahogy Kreutzmann úr is mondta, itt semmiféle bizonyíték nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a, mi lenne a vállalatok reakciója is, hogy ők választanák-e ezt az eszközt a jelenlegi státuszukhoz képest, amit a fogyasztójogokról szóló irányelv biztosít. Az az alapvető helyzet, amin a, ő alapozta a tanulmányát, az megváltozott. És érdekes módon, amikor a digitális gazdaság munkacsoportban beszélünk, és az európai fogyasztókra vonatkozó közös szerződési jogra vonatkozó keretet próbálunk meghatározni, ami minden jogrendszerben működne, akkor hat elem szerepel. És már félig eljutottunk a célhoz, már a meglévő jogszabályokkal is. Itt most nem látok arra vonatkozó bizonyítékot, ha csak át nem siklott rajta a figyelmem, hogy az, amit a bizottság itt ajánl, az alternatívája lenne a meglévő fogyasztói jogokra vonatkozó javaslatnak. És nem látok semmi olyasmit sem, ami azt jelezné, hogy a fogyasztókat olyan nagyon aggasztaná a szerződéses jog, és az, hogy ez a határokon átnyúló tranzakciókat is kösse. Azt gondolom tehát, hogy a szerződéses feltételekre vonatkozó kérdések nem is olyan jelentősek a vállalatok számára. megvizsgáltuk a határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozó felméréseket, de ebben a nagyon alapos elemzésben semmi ilyen érvet nem látok. Nem szeretnék itt most vitába bocsátkozni a számokkal kapcsolatban, de hát vannak nekünk szakértőink, akik a kutatásból származó adatok minőségét vizsgálták, és azt jelezték, hogy jelentősen túlhangsúlyozták a rendelkezésre adatok alapján a szerződéses jog jelentőségét. Lehet, hogy ezt önök vitatni fogják, de mi szeretnénk egy második véleményt, és egyetértek Gephardt véleményével. Ugyanis nem gondolom, hogy ezzel megelégedhetnénk. De az alapvető véleményünk az, hogy a helyzet megváltozott. És a felmérések adatai azelőtt készültek el, hogy a bizottság szerző, javaslata egyáltalán megjelent volna. Tehát nem is, nincs is alternatívánk, amit megvizsgálhatnánk. Tehát miért gondolják azt, hogy ez olyan nagyszerű dolog, és hogy ez mindenre választad, és hogy rengeteg vállalat fogja majd ezt választani, a fogyasztók pedig örülni fognak neki, és hogy ezzel előrelépünk, és további kereskedelmet teremtünk. Ezek nem olyan érvek, amiket átfogó fogyasztói vizsgálattal erősítettek volna meg és azt gondolom, hogy teljes mértékben jogosultak vagyunk arra, hogy ezt követeljük meg, mielőtt egy ilyen nagy előrelépést tennénk. De másodszor meg kell értenünk a kiinduló álláspontot, ami az, hogy a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelvet működésbe kell hozni. Ennek a kérdésnek a lényege azonban itt van, azt gondolom, hogy először a hatástanulmányt kell megvizsgálni miért nem megfelelő a jelenlegi szabályozás ahhoz, hogy megbirkózzunk a problémákkal? Milyen forgatókönyvek állnak fenn, és ezek alapján hogyan lehet igazolni, hogy további uniós fellépésre van szükség? És hogy ez a kezdeményezés hogyan illik a fogyasztói menetrendbe, amelyet Dali úrtól nemrég kaptunk meg? és hogyan kapcsolódik ez az, alap, az átfogó célkitűzésekhez, vagyis hogy a belső piac jobban működjön az opciók kiegyensúlyozottabb prezentációja, ami a megvalósítható opciókra koncentrál és megmagyarázza azt, hogy miért zárnak ki ilyen sok opciót az öt pont közül. Ezt, ezt már elmondtuk korábban is, de sosem érkezett rá magyarázat. Az, a hatástanulmányok mögött rejlő elemzéseket is szeretnénk, hogyha bemutatnák. Pontosítaniuk kellene azoknak a hátterét, amit szeretnének most bevezetni, és azt, hogy hogyan áll ez a fogyasztók és a vállalkozások érdekében. Végül pedig azt gondolom, hogy a végrehajtás tényleges költségeit is szeretnénk tisztábban látni, és hogy miben jelent ez többet, mint a fogyasztói jogokról szóló irányelv végrehajtása. A a bizottság saját hatos tanulmányi osztályának véleményét is szeretnénk megvárni, mielőtt véleményt alkotunk. Tehát most azt szeretnénk, hogy a bizottság kérjen a saját osztályától egy véleményt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a tanulmányt javítani, és egy széles körű igazolást szeretnénk arra vonatkozóan kapni, hogy miért kellene nekünk támogatnunk ezt a hatástanulmányt. Nagyon sokat kell még ezen dolgozni, Szeptemberben lesz a meghallgatás, és azt gondolom, hogy addigra a kollégák is el tudják majd dönteni, hogy hogyan szeretnének tovább haladni ezzel az eljárással. Meyer úr is jel- jelzett néhány olyan aspektust és döntési lehetőséget, amivel ő egyet értene, hogyha ez lenne az egyik opció. Így foglalható tehát össze Fox úr véleménye a javaslattal kapcsolatban. Van-e más valaki, aki szeretne hozzászólni? Tarabella úr már elment, azt gondolom, hogy neki elmondta, amit szeretne. Steinmeier úr. Megpróbálok a kérdésekre válaszolni. Ha egyet kihagyok, akkor emlékeztessen. Then I will be happy to respond to that question too. So it's not uh, bad faith, but just... Um... Akkor lehet, hogy azért néhány dolgot nem írtam fel. Először is kronológiai sorrendben. Gebhardt asszony. Az első három. Mi az alapja? Ki készítette? Hogyan gyűjtötték össze számokat a hatástanulmányban? Először is. A bizottság, a kollégáim írták, nem én személy szerint, de személyesen felelősséget vállalok a munkáikért. Az adatgyűjtéshez és az elemzéshez egy tanulmányt állítottunk össze, makroökonomiai modellt fejlesztettünk ki, és pecsléseket állítottunk itt fel. Maguk az adatok több forrásból érkeznek, kérdőívekből, három euróbarométert használtunk erre, és rögtön vissza is kérdeznék. Harbour úr, az euróbarométer mintavételét illetően. Hát erről lehet vitázni, hogy kicsi vagy nagyon mintavétel, de minden euró barométer akkora, hogy az alapján statisztikai következtetés lehet levonni. Aztán még két kérdőívünk volt. Az egyik az úgynevezett KKV kérdőív, ezt csak KKV-knak adtuk oda a másik, az Európai Business Test Panel, ez bármilyen vállalkozásnak Európában, olyan vállalkozások, amelyek önkéntesen válaszolnak a bizottságnak. De ezek az adatok nem reprezentatívak, és nyitott vagyok, és őszinte leszek, a geográfiai megoldás, megoszlásuk sem ideális. Utána statisztikákat alkalmaztunk, például az Eurostattól, analitikai tanulmányokat, és további tanulmányokat folytattunk. És alkalmaztuk a makroekonomiai modellt, amit alkalmaztunk a tanulmányban. És így állítottuk össze a hatástanulmányt hogy hogyan gyűltek össze az adatok. Iszonyatos, tényleg iszonyatos erőfeszítéseket tettünk, hogy úgy fogalmazzuk meg a kérdéseket, hogy azok semlegesek legyenek. Még csak a gyanúja sem merüljön fel annak, hogy egy irányba nyomná a válaszadókat. Teljesen semlegesek voltak a kérdések, és el kell, hogy mondjam, hogy a Gallup és más intézmények, akik felmérik ezeket a tanulmányokat, hatalmas szakértelemmel rendelkeznek ilyen területen. És bízunk benne, hogy megvan az a szakértelmük, hogy megfelelően tegyék fel ezeket a kérdéseket. A források a lábjegyzetben, a websájtunkon láthatóak. Kephárt asszony. Igaza van. Ez a fogyasztónak joga, hogy bevásároljon, és a vállalkozásnak, hogy eladjon. Egyet értek pontosan az opcionális eszköz azért jó, mert ezt fenntartja, és a vállal a fogyasztók dönthetik el. Tehát nem csak az a választás, hogy a, eladok, vagy nem akarok eladni, akarok vásárolni, vagy sem, hanem arról is szó van, hogy attól függően, hogy mit akar vásárolni az ember, választhat. Aztán a zöld könyv 320 válaszadóját. Azt mondja, hogy csak 320, hát ezt úgy tekintjük, ahogy akarjuk. De hát ezt nem tudjuk ellenőrizni. Hét hónapos volt a határidő a válaszok összegyűjtésére, 18 éve dolgozom a bizottságnál, soha nem volt ilyen sok időnk. Hogyha 7 hónapot adjunk, és csak 320 választ kapunk, akkor ennyien akartak válaszolni. Aztán ön és Harbour említette, a CRD hogy került bevonásra. Igen, figyelembe vettük az alapelképzelésben, hogy mi történik akkor, ha az ember semmit nem tesz. A függelékben találhatók az adminisztrációs költségek, például a szerződés előtti kötelezettségek teljesítése, és így tovább, és természetesen ebből levontuk a CRD-nek a költségeit, hiszen úgy láttuk, hogy itt ez nem túl nagy költség. Végül a nyolcas függelékre hagyjutelják. Ezek olyan kitételeket foglalnak magukban, amelyek a vállalkozások és a fogyasztók számára előidézhetnek költségeket. Itt is figyelembe vettük a CRD-t, és még ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez hozzáadott érték. Harbor úr. ön azt kérdezte, hogy mire vonatkozik a CRT, a fogyasztói jogi irányelv. 13 modult állítottunk fel. Hármat ezek közül lefed az irányelv. Ez a nyolcadik oldalon látható, a tolmácsoknak nincsen háttérdokumentuma, és aztán a 68. oldalon is ugyanez a táblázat látható, tehát itt látható a 13 modul, ebből 3-at lefed a direktíva, a többi modult nem fedi le. És pontosan ez a 10 modul az, amely hozzáadott értéket teremt a direktívához képest. Gephardt szóval a Róma egyesre való kihatás. Ezt majd még meg kell vizsgálnunk, mert a Róma egyes létezik, alkalmazzák, szükség van rá a nemzetközi magánjogban. Hogyha el kell fogadnunk azt, hogy a szerződés negyed cikk, negyedik cikke, vagy a Róma egyes pillér kitételei mindig irányadók. Tehát a római egyes pillért továbbra is alkalmazzuk, alkalmaznunk kell, ennek nincsen negatív hatása. Aztán az a kérdés, hogy melyik fogyasztó tudná ugyanezt hasonlítani a nemzeti jogot és az Európai Uniós jogot. Persze, hogy nem tudja, ebben igaza van, még a jogások sem, ha csak nem specializálódtak erre a témára. De ez teljesen normális dolog. Nem tudom, hogy ön mit gondol erről, de én már nagyon sok szerződést aláírtam az interneten, de soha nem olvasom el az általános feltételeket, pedig jogász vagyok, és 15 éve dolgozom ezen a területen, tehát az átlagfogyasztó se tudja, hogy nemzetközi magánjog létezik. Megkérdezem például a szüleimet, amikor elmentek Spanyolországba, hogy amikor ott vesztek egy t-shirtet a spanyol tengerparton, akkor milyen jog szerint veszitek meg? Ők azt mondták, hogy a német jog szerint, azt se tudják, hogy van ilyen, hogy nemzetközi magánjog. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó nem tudja összehasonlítani az Európai Uniós adásvételi jogot a nemzeti adásvételi jogot, de nem is kell mert a fogyasztó nem veszthet. Már ezt felsoroltam. A harmonizáció elemeit átvettük, ez azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelem legalább olyan magas az EU-ban, mint bármely más tagá- mint bármely tagállamban. Tehát Ez a javaslat a legtöbb európai fogyasztó számára ugyanazt a nívót biztosítja, mint a nemzetközi jog, vagy a szerződéses jogait javítja. Tehát a fogyasztónak nem kell, hogy tudjon összehasonlítani, csak azt kell, hogy mondja, hogy húha, itt van valami új, erre vonatkozik a függelék. Az a vicc az egészben, hogy sok szakértő kritizál minket, mert ők úgy veszik, hogy ez a felhívás az egy figyelmeztetés. Tehát például egy gyógyszernél a használati útmutató, figyelmeztetjük a fogyasztót, hogy miért figyelmeztetitek, mondják, miért fogalmazzátok meg így ezt a szabályzatot. Miért? Mert nagyon fontos az, hogy a fogyasztó tudja, hogy ez vagy az a joga. Amikor Németország még megosztott volt NDK-NSK-ra, akkor az volt kiírva, hogy vigyázzat el, hogy az amerikai szektor belép az NDK területére. Tehát biztosra kell mennünk, hogy a fogyasztó tudja, ismeri a veszélyeket. Egy tanulmányt indítottunk be, és a magatartás szociológiát vizsgáltuk meg, minek kell benne lenni egy tájékoztatóban ahhoz, hogy tájékoztassa a felhasználót, de ne zavarja össze. És hogy úgy fogalmazza meg, hogy a fogyasztó meg is értse. Biztosítani akartuk, hogy a fogyasztó választhasson, és minden információt megkaphasson. Egyébként bevontuk a kkv szövetségét és az Európai Fogyasztóvédelmi Szövetséget is. Hogy hogyan fogalmazhatjuk meg jobban. Mayer úr, az EU fogyasztóvédelmi jog jobb, mint az európai eladásvédelmi adásvideók jog néhány héttel ezelőtt Harború, Léne asszony, Póz asszony, elküldtünk önöknek egy dokumentumot, kb. 80 oldalas, és összehasonlítja a teljesen harmonizált helyzet fogyasztóvédelmét és a részben harmonizált helyzet fogyasztóvédelmét, és természetesen az elektronikus kereskedelem kitételeit is belevettük ebbe. Hogyha elolvassák ezt a 80 oldalas dokumentumot, akkor láthatják, hogy az első 40 oldal a direktívára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a javaslatnak a nívója a direktíva által nyújtott nívóhoz hasonlítva gyakorlatilag azonos. Nem lett pont azonos, mert az egyik direktíva, a másik meg a rendelet, de igazából azonos, és négy lehetőséggel élhet a, egy tagállam, hogy válassza-e ezt a megoldást. Ami a minimális harmonizációt illeti, gyakran meghaladtuk a minimális legmagasabb szintet. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai áruvételi jog gyakran magasabb védelmi nívót biztosít, mint a harmonizált európai jog. Van-e választási joga a fogyasztónak? Hát három helyzet merülhet föl. Az egyik az, hogy a szizolt választják, a másik hogy nemzeti jogot, a harmadik pedig, hogy mind a kettőt. Ez szabad választás joga, rájuk hagyjuk. Aztán majd a fogyasztó eldönti, hogy elfogadja vagy sem. Az Euróbarométer eredményei után egyértelműek az adatok, B-B viszonylatban 71% a vállalkozásoknak azt mondta, hogy a harmonizált szerződéses jogot választanának, és körülbelül a fele azt mondja, hogy a, az opcionális eszközt választaná, a BC viszonylatban is hasonlók az adatok, az opcionális eszközt is, itt is kb. 50% választaná. De nem ezeket az adatokat dolgoztuk be a hatástanulmányba, hanem szándékosan egy konzervatívabb becslést és ez jellemző az egész hatástanulmányra. Mindig-mindig a konzervatívabb adatmennyiséget választottuk, és itt például 25%-ot vettünk mi abszolút kevesebb százalékot. Tehát ez nyilvánvalóan és látványosan konzervatívabb adat. és ezzel megválaszoltam azt a kérdést is, hogy a vállalkozások választanak-e ezt vagy sem. Nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni, de még egyszer, 25%-ot a konzervatív becslést vettük alapul. Of the chair, I answered already... És most már megválaszoltam a kérdéseket a kis mintáról és a különböző modulokról, amiből 3-ból 13 megegyezik a CRD-nek. A fogyasztókat érdekli-e a szerződéses jog? Hát egyetértek, elnök úr, valószínűleg nem. A fogyasztók 65 százaléka amikor vásárol valamit, akkor az ár a leginkább meghatározó tényező. És pontosan ez az, amire mi is szeretnénk odafigyelni, hogy mivel növekszik a verseny és növekszik a választék, alacsonyabbak lesznek az árak. És az a felmérés, amit a bevezetőben is említettem, 100 fogyasztói csoportot vizsgáltunk meg, akik átmentek a határon, és ott vásároltak, 65%-uk legalább 10%-kal olcsóbban kapta meg ezeket az árukat. Tehát az ár valóban meghatározó tényező. És ez arra fogja ösztönözni a fogyasztókat, hogy válasszák ezt a fajta szabályozást. De a bevezetőmben említettem azt is, hogy amikor a szerződéses joghoz kapcsolódó akadályokról kérdeztünk, akkor a fogyasztók 44%-a azt mondja, hogy aggasztják őket azok a jogbizonytalanságok, amik a szerződéses jog szabályozásának hiányából fakadnak. És hogy ezek az akadályok, amiket említettem, a legfontosabb akadályai-e a vállalkozások sikerének, ahogy ezt ön is kérdezte. Nos, hát valójában, ahogy én is mondtam, ez attól függ, hogy a B2B vagy B2C, tehát a vállalati vagy fogyasztói e, eladásokra koncentrálunk. Az Eurobarométer szerint, ahogy ez a a weboldalunkon is látható, a B2C a 23., a B2B pedig 21. oldalon található, itt mások az akadályok. Ahogy a, már mondtam, a B2C-vel kapcsolatban a szerződéssel kapcsolatos bizonytalanságok e, első, harmadik, hatodik és helyen állnak a B2B esetében, pedig első, hatodik, hetedik és nyolcadik helyen. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosak ezek. Nem vitatom azt, hogy léteznek akadályok, de ezek például nyelvi vagy kulturális akadályok, vagy logisztikai típusúak, például a határokon átnyúló vásárlás utáni szolgáltatás vagy a szállítási távolság összehasonlítás alapján kevésbé fontosak, mint a szerződéses jog. És az, hogy kimondjuk, hogy vannak akadályok, az nem azt jelenti, hogy mivel azonosítottunk más akadályokat is, ezért ezekkel egyáltalán nem foglalkozunk. Épp ellenkezőleg a bizottság foglalkozik ezekkel a korlátokkal senki sem szeretné a nyelvi vagy kulturális különbségeket harmonizálni. Vannak olyan dolgok, amelyek gazdagabbá teszik Európát. Miért akarnánk ezeket harmonizálással eltüntetni? Mi inkább valami olyannal szeretnénk foglalkozni, ami ott van, amivel meg tudunk küzdeni, és ami a legfontosabb akadályok közé tartozik a vállalatok számára, amikor arról döntenek, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak. de csak 25%-ot vettünk figyelembe, ez a, a hatástanulmányban a becsült növekedés. És végül az ön által felvetett pontokra térnék rá, a bizottság hatástanulmányi testületének véleményét illetően azok számára, akik nem ismerik ezt a tanulmányt, ezt a módszert, minden hatástanulmánynak tapasztalatból beszélek, először át kell mennie ezen a testületen. Egy kicsit olyan, mint a Szent Inkvizíció volt a maga korában. Ők azok, akik valóban nagyon részletesen megvizsgálják a hatástanulmányt, és mi átmentünk ezen a testületi eljáráson, és főleg pontosítást kérő megjegyzéseket kaptunk, ezeket meg is fogadtuk, és Ezután a hatástanulmányokat vizsgáló testület kívánalmainak is megfeleltünk, és belefoglaltuk az opciók, az ötös opció végrehajtásának költségeit, ami becslésünk szerint, tehát elnézést mondja a beszélő, a negyedik opció 1,89 milliárd volt ez az összeg, ami nagyon fontos, jelentős ahhoz képest, amit korábban mondtam, ugyanis a négyféle harmonizáció 270 milliárd euróba kerülne. Ahogy korábban is mondtam, hogy ha azokra a cégekre terheljük ezt a költséget, akik csak helyi szinten szeretnének kereskedni, vagy a, a status quo alapján szeretnének határokon átnyúló módon kereskedni, akkor a, az ő komparatív előnyük tűnne el. Részletesen megtárgyaltuk annak az opciónak a költségeit, hogyha nem cselekszünk ezen a területen, illetve hogyha arra jutottunk, hogy a jelenlegi akadályok továbbra is fennállnának, és megakadályoznák a határokon átnyúló kereskedelmet. A fogyasztói jogok irányelvét is megvitattuk, és azt is, hogy hogyan illeszkedik mindez a fogyasztói menetrendbe. Számos fogyasztói szervezetet aggaszt ez a lehetőség. A közleményünkben, ami kísérte a bizottság javaslatát, elmondtuk, hogy a bizottság továbbra is arra fog javaslatot tenni, hogy harmonizáljunk. Ott, ahol erre szükség van, és ott, ahol ez megfelelő. Alapvetően tehát az ilyen típusú eszköz nem azt jelenti, hogy mindent opcionálisan fogunk bevezetni, hanem a szükségletek és az azonosított problémák függvényében fogjuk ezt tenni. Ezzel zárom a mondandómat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy minden pontra kitért ilyen átfogó módon. Bizonyal lesznek további kérdések. E, a válaszokat pedig nagyon nagy figyelmet fordítottunk most. A fenntartásaim fennmaradtak, nem tudom, Gebhardt asszony hogyan gondolkozik az övéiről, de mivel a napirendi pont tárgyalására szánt idő épp elfogyott, meg szeretném köszönni önnek, hogy eljött, és rendkívül értékes tájékoztatással szolgált. Bizonyal hatalmas munka áll hatalmas tanulmány mögött, még akkor is, hogyha bírálat érte ebben az arénában, és köszönöm, hogy ennyire átfogó módon végezték el, illetve fejtette ki, még hogyha az a benne szereplő adatokat nem feltétlenül azonosan értékeljük, és a szakmai szigor vonatkozó ítéletünk is más és más lehet. Gephardt asszony, Mayer úr, van-e megmondandójuk ma? Nincs. Akkor Gephardt asszony egy konkrét javaslattal élt, egyetért azzal, hogy Tisztel urat megismétlem a javaslatom, és lesz még egy javaslatom. A bizottság javaslata ö, magyarázata során még egy dolog eszembe jutott, illetve még egy kérdésem adódott. A kérdés az volt, hogy vajon nem lehetne arra kérni, hogy a hatástudományokkal foglalkozó európai parlamenti részleg vizsgálja meg, ezt a hatástudományt értékelje, ha vannak benne szakmai pótolnivalók, e, jelezze azokat, mert olyan messz, e, nagy horderű döntések esetén, amelyeket alapoznunk kell ehhez hasonló tanulmányokra, fontos lehet ezek ilyen szellemben való értékelése. Még egy dolog, amely felmerült bennem, és ezzel a jogi szolgálathoz fordulok. Az Európai Bizottság a Róma 1 vonatkozó kérdésemre adandó válaszát illetően. Meg kell mondanom őszintén, e területen van némi bizonytalanság érzetem, negatív érzeteim vannak, ezért örülnék annak, ha a jogi szolgálatunk egy, nem azonnal persze, hanem egy jogi alapokon álló vizsgálatot végezne el, ezen opcionális rendelkezés hatásait, illetve a római egyes rendelkezést illetően, hogy az Európai Bizottság azon nyilatkozata, ami szerint ennek semmi hatása nem lesz a fogyasztóra, helytállónak ítélhető -e ez. El tudom képzelni az hogy a római egyes tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben jogszabályok alapján áll a fogyaszt fogyasztóra nincs vetetlen hatása, azonban a fogyasztó úgy dönt, hogy egy opcionális jog a, a, a nyagot, azaz az Európa jogot választja, akkor az el tudom képzelni, hogy problémát okozhat a római egyes értelmezésében. Tehát például Németországban hogyan hajtható végre a római egyes rendelkezései, amennyiben a, a fogyasztó az európai joganyag opcióját választja. Ezzel kapcsolatban egymás ütköző véleményeket hallottam, jól nem tudni, melyik a helytálló. Ezért volna fontos ez a jogvizsgálat. Well, I... No. Nem tudom, Majer úr, hogy eh, felől milyen érzése vannak egyetért Gephardt asszony javaslataival? hogy az Európai Parlament hatásvizsgálattal foglalkozó részlege alkosson véleményt erről az anyagról? Elnök úr, köszönöm. Még egyszer beszélgetnünk kell a tartalmi kérdésekről, mert azt kizártnak tartom, hogy egy hatástanulmányt újra vizsgáljunk és újra tárgyaljunk. Inkább az képzelhető el, hogy a hatástanulmányok kapcsolatban egy véleményt alkotunk. Itt a persze terjedelem kérdése is felmerül, persze csak a hatáskörünk keretei között. Nem lehet egy teljes körű hatástanulmányt végezni, és aztán azt mondani, hogy most meg már a hatáskör nem érdekel bennünket. Nem, ebben, ebben most nem kell döntenünk, majd holnap, vagy majd a beszélgetés követően dönthetünk ebben. Mert nem akarom a nem akarok egy ilyen nyílt felhatalmazást adni, hanem konkrétan meg kell mondanunk, hogy mi a feladat, amelyet kitűzünk. Igen, ez világos. Nem arról van szó, hogy új hatástalmányt csinálunk, ez az Európai Bizottság feladata, és nem a miénk, amúgy is. Pusztán túl sok nyílt kérdés, nyitott kérdés van, és világosá kell tennünk, hogy mi a helyzet, különösen a fogyasztóvédelem mikéntjét illetően fontos ez. Ha vannak konkrét kérdések, akkor azokat konkrétan meg kell fogalmaznunk. Ezért üljünk le együtt, nem lehet úgy nagyjából azt mondani, hogy csinálják ott meg ezt, meg ezt, hanem konkrét kérdéseket kell megfogalmaznunk. Ha szabad, akkor tennék egy javaslatot. Azt gondolom, hogy számos dolog merült itt fel, és hogyha a két előadó jövő héten találkozik, akkor Tisdél úrra talán megbeszélhetnék a menetrendet, és hogy hogyan tudnánk hatékonyan együtt dolgozni, és utána egy konkrét cselekvést is javasolhatnák. És Gephardt asszonynak van néhány jogi aggája, amit szeretne a jogi szolgálatnak felvetni. Ezt az árnyék előadókkal is meg kellene még beszélni. Ezután azt gondolom, hogy ez ementén tudnánk előre haladni, és a koordinátorok egy levélváltás útján megállapodhatnának. Azt gondolom, hogy a hatástanulmány felülvizsgálatát illetően nagyon sok elemzés kering még más része, részekről is, és ezért nagyon sok második vélemény lesz majd, sokan érdeklődnek iránta. És szeretnék még emlékeztetni arra, hogy részletesen megvizsgáljuk azt is, hogy a fogyasztói jogszabályokat hogyan lehetne felülvizsgálni, és a fogyasztói jogok irány elvét is össze fogjuk még ezzel vetni. És úgy tűnik, hogy ha nem is a teljes harmonizáció területén, de legalább a legfontosabb területeket harmonizálni kellene, és azt gondolom, hogy a, az itt látható táblázat ellenére meg kellene vizsgálni a korrelációt a fogyasztók számára fontos, illetve a még nem harmonizált jogok között. És az az érzésünk, hogy a fogyasztói jogi irányelvben a legfontosabb kérdéseket már harmonizáltuk, tehát azokat, amik a fogyasztóknak először eszükbe jutnak. És az alternatív, illetve az online vitarendezést illetően pedig van még egy dolog, amit számításba kell venni, ez is már hozzáférhető. Ezután az lesz a feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy mit értünk el a fogyasztói jogi irányával kapcsolatban, és hogy mi az, amit a közös adásvételi jog még előirányoz. És a fogyasztóknak ezen a területen választásuk lesz. Itt most viselkedés elemzési tanulmányról beszélt. Nem tudom, hogy ez egy új dolog, vagy hogy ez itt már benne volt, de hogyha új dologról van szó, akkor jó lenne, hogyha meg tudnánk ezt ismerni mi is, és elmondhatnánk róla a véleményünket. Ugyanis biztos vagyok abban, hogy a saját hatós, hatástanulmány osztályunk is szeretne véleményt nyilvánítani. Mindenképpen nagyon érdekes gyakorlat volt ez most a, az előttünk fekvő anyagok mennyiségét tekintve, és teljes mértékben nyitott hozzáállást tanúsítottunk. A mi dolgunk az, hogy teljesen független módon megalkossuk a véleményünket. Tehát köszönöm szépen Stonemeyernek és a csapatának, hogy velünk volt ma délután. Elnézést kérek, hogy nem volt túlságosan számos a közönség, de ki tudja, kik néznek meg minket az interneten, tehát szeretném önöknek, önöknek neki is megköszönni, hogy néztek minket, és hogyha szeretnék továbbra is követni a bizottságunk munkáját, akkor a weboldalunkon feliratkozhatnak a hírlevélre, és itt megtalálhatják a két előadó részéről a dokumentumokat is. Köszönöm Mayer úrnak és Gebhardt asszonynak az eddig elvégzett munkát. Az időzítés kapcsolatban pedig elmondanám, hogy hol tartunk most ezzel. Ezt most felolvasom az előadók nevében. workshopot fogunk tartani június 19-én a Jogi Ügyek Bizottságban a vitarendezéssel kapcsolatban, ami közös hatáskörünk, tehát a képviselőket erre is meghívom. És szeptember 18-án tervezünk egy meghallgatást, amit amin az előadók is részt fognak venni, és néhány matárgyat kérdés is elő fog majd jönni. A Jogi Ügyek Bizottság pedig a nemzeti parlamentekkel is összeül majd november 27-én, és december közepén adjuk át a jelentésünket fordításra. Tehát az elemzés, amit most végzünk, ez egy nagyon átfogó vizsgálatnak a részét fogja majd képezni. És 2013-tól kezdődően van még néhány függőben lévő dátum, mert ezt még nem terveztük meg. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen sokáig velünk maradt csütörtök délután. Van-e még valakinek záró megjegyzése? Ebben az esetben köszönöm szépen mindenkinek, lezárom ezt az ülést. És az imént emlékeztetek rá, hogy mondjam el, mikor van a következő ülésünk. Június 7-én. Jövő héten van tehát egy rövid ülésünk, egy félnapos ülés jövő héten utána pedig a következő teljes ülés július 9-én vagy 10-én van, illetve 20-án, június 20-án, 21-én, tehát köszönöm szépen mindenkinek, és kellemes estét kívánok!